Köszönöm szépen, elnök úr, szeretettel köszöntöm elnök asszony ebben a bizottságban. Egyetlen kérdésem lenne, ugye a gazdasági kormányzás 5 plusz 1-es csomagja ugye bizonyos szempontból a magyar elnökség sikerei között tartató számon. Ez a gazdasági kormányzás, konkrétan ez az 5 plusz 1 jelentés milyen hatással van az ön bizottságának munkájára, illetve milyen hatással lesz az ügynökségekre?